Olyan Pervans Perez asszony lesz, aki 5 percre kapja meg a szót. Csinálom. Köszönöm szépen, elnök úr. A Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében beszélek. Biztos asszony, az Európai Parlament jelentéstevőnk révén elkötelezte magát annak biztosítására, hogy meglesznek az intézkedések az, az egységes eurófizetési térség megvalósítása érdekében. Anélkül, hogy a kísérő intézkedéseket megtették volna. Látjuk ennek fényében, hogy jogos a kérdésünk igen, nagy aggodalommal tölt el ez minket, mivel nem úgy látjuk, hogy minden szükséges lépést megtettek. És ugyanakkor ennek valószínűleg semmi köze nincs a jelenlegi válsághoz. Igen, fontos érdekek fűződnek mindehez az ágazatban, és a jogalkatók nál is. Szükség van a modern fizetési eszközökre, a modern fizetési módozatokra. Az euró, mint egységes fizetőeszköz, ezzel kapcsolatban most szükség van arra, hogy a kritikus ö, tömeget elérjük annak érdekében, hogy megfelelőképpen ki tudjuk használni az eurót. Aggodalmat okoz nekünk az, hogy a SEPA projekt, amely a leginnovatív intézkedések egyike az eredeti programban nehézségekbe látszik ütközni. A bizottság felelősségével kapcsolatban két kérdés merül fel. Az első az az, hogy a bizottság hogy kívánja támogatni a SEPA fizetési eszközök bemutatását, bevezetését. Úgy tűnik, hogy az e, jelenleg létező ütemterv nem veszi figyelembe a realitásokat. Másfelől pedig gondolja azt, hogy a bizottság, hogy a kritikus tömeget e, ezeknek a kifizetéseknek az esetében el lehet érni 2010 végére. És hogyha nem gondolja ezt a bizottság, akkor hogy próbálja elérni, hogy ez mégis valahogy megvalósuljon? világos, kötelező érvényű dátumot állapítottunk meg a SEPA eszközök bevezetésére. Vagy van egy ilyen? Mert hogyha nincsen, akkor lehet, hogy kellene egyet megállapítani. Hiszen vannak, van még egy sor nyitott kérdés, például a SEPA és a nemzeti rendszerek közötti kompatibilitás. Úgy érzem, hogy a bizottság felelőssége az, hogy ellenőrizze azt, hogy az ágazat mit tesz, hogy az ágazat megpróbálja megválaszolni ezeket a nyitott kérdéseket. Természetesen egy bankközi díj kérdése is, a bankközi díj kérdése is teljes mértékben figyelmen kívül maradt, pedig a SEPA projekt elindításával kapcsolatban ez az egyik legfontosabb pont a, meg kell állapítanunk a felelős, tehát hogy ez a bank ágazat legyen, vagy a, vagy a versenyjogi, vagy a versenyjogi főigazgatóság, vagy a belső piaci főigazgatóság, vagy hogy csak így átlöktösik egymásnak a felelősséget ezért? Minden résztvevőnek válasz, vállalni kellene a felelősséget. Úgy tűnik számunkra, hogy a mai napig nem nem lehet megkérdőjelezni egy teljesen jó jogszabályt, annak anélkül, hogy azt is megtekintenénk, hogy a piaci résztvevőknek milyenek az igényeik ezzel a multilaterális bankközi díjjal kapcsolatban. A bizottság úgy érzi, hogy ez versenyjog ellenes, versenyszabály ellenes, mert akkor az ágazatot kell megkérni arra, hogy alternatívát bocsátson a rendelkezésünkre. A jelenlegi alternatívákat, a, amelyek a tagállamokban léteznek, ezeket a versenyjogi főgazgatóság még nem próbálta ki, nem tesztelte. Azon kívül ezeket a, ezek a megoldások nem is alkalmasak teljes mértékben az előttünk álló problémák megoldására. Például az, hogy az átállás az, az elkövetett hibákat elkövetett hibákért való szankciókon alapuljon. Ez egyáltalán nem összeegyeztethető. Tehát kérném a bizottságot, hogy válaszolja meg a következő kérdés. Lesz-e egy konkrét megvalósítási dátum, és hogy tudna-e alternatív rendszert javasolni, amely összeegyeztethető a szerződés, szerződés szabályaival. Köszönöm. Köszönöm szépen, és még egyszer a biztos asszonyé a szó. Köszönöm szépen először, és szeretném kimenteni Mekrévi biztos urat, hogy nem tudott részt venni ezen az ülésen a mai napon. Ez valóban egy hosszú kérdés, de azt gondolom, hogy mind a kérdés és a tervezet jól azonostja be a megoldandó kérdéseket ahhoz hogy a sepa sikeres legyen. az első kérdés az hogy a bizottság hogyan próbálja támogatni és segteni a sepa eszközeire történő átállást a SEPA az egy többoldalú projekt, és hát ez számos előnyel jár a széles gazdaság számára, ezért a bizottság úgy próbálja elősegíteni az átállást, hogy katalizátorként működik, és a jelentések segítségével és a korai átállás elősegítésével próbálja ezt elsősorban a hatóságoknál elérni tehát ő, a bizottság maga is mihamarabb alkalmazni kívánja a SEPA eszközeit és hát az európai gazdaság fellendülését is próbálja ezzel elősegíteni, hogy éljenek a SEPA nyújtotta előnyök mindennyikével a tagállamok. Persze kritikus tömegre van szükség az előnyök érvényesüléséhez 2010-ig, és minimumon szeretnénk tartani az átállás költségeit. A SEPA átutalási rendszer jól indult, a kifizetéseknek csupán 2%-a valósul meg itt. A SEPA ö, ö, csak később indul, és a jelenlegi átállási sebesség még lassúnak minősíthető ahhoz, hogy 2010-re megvalósuljon a kritikus tömeg nagyon fontos a világos kötelező végső dátum. Látjuk, hogy milyen előnye van annak, hogyha meghatározunk egy adott időpontot, és 2012 nem igazán tűnik ésszerűnek. Nagyon sok tagállam számára ez egy rendkívül érzékeny kérdés továbbra is. Éppen ezért mi azt szorgalmazzuk, hogy a folyamat világos legyen. Világosan nézzük meg a kérdést, gyűjtsünk információkat, hogy milyen hatása van mindennek a különböző érintettekre, és próbáljunk meg egy észszerű vitát folytatni velük ez egyengetheti az utat a politikai támogatás felé. Ha szükség van rá, akkor megfelelő jogszabályt is kell alkotni az év végén. A negyedik kérdés az, hogy hogyan lehet elősegíteni a jogbiztonságot a MIF-fel kapcsolatosan. Átmeneti megoldásra van szükség, hogy megszülethessen a jogi biztonság, és így tudjuk a terhelési rendszert sikeresen beindítani. A bizottság támogatja a parlament erőfeszítéseit, és a tanácsot, hogy ideiglenes megoldást találjon a szabályozás felülvizsgálatára. A bizottság támogatja a tagállami mandátumok meglétét a SEPA, SEPA-ra való átállás közben. Ez jogi kérdés és ezt a tagállami szerveknek kell megoldaniuk. Például úgy, hogy élnek a lehetőséggel, hogy a kifizetéseket már ennek keretében valósítsák meg. Az ötödik kérdés az az, hogy hogyan kívánja kezelni a bizottság a MIF-nek a kártyás kifizetéseket érintő ügyét. Ez elsődlegesen a bizottság értékelésén alapul a versenyszabályok alapján a Mastercard és a Visa bankkártyák esetében 2007. december 19-én a bizottság úgy döntött, hogy a Mastercard MIF keretében alkalmazható a fogyasztói hitelek esetében, de ez nem egyeztethető össze a versenyszabályokkal. A Mastercard az fellebezett a bizottság határozata ellen. 2008 márciusában megindult az eljárás, hogy megállapítsuk, hogy a Visa Europe megfelele a MIF-nek, illetve sérti-e az előírásokat, amelyeket a 81. cikk tartalmaz. A bizottság megfelelő játékszabályokat kíván biztosítani a Mastercard, a Visa Europe és a többi kártya számára, amelyek a jövőben esetleg kibocsátásra kerülnek. A utolsó előtti kérdés pedig az, hogy lesz-e javaslat konkrét megáldósra, megoldásra mi fel kapcsolatban. A piacgazdaságban az ipar dolga az, hogy megfelelő modellre tegyen javaslatot. A kártyák esetében folyik a vita a Mastercard-dal és a vízával. A SEPA terheléses rendszerrel kapcsolatban a bizottság segíteni próbál az iparnak, hogy megfelelő iránymutatásokat ad ki, hogyan lehet mindezt biztosítani megfelelő párbeszéd alapján, és hogyan lehet bevonni a meghatározó piaci szereplőket. Ezeket az iránymutatásokat 2009. novemberéig kell biztosítani. Az utolsó kérdés pedig az, hogy a jelenlegi körülmények között a bizottság milyen konkrét intézkedéseket javasol annak biztosítására, hogy a SEPA eszközeire történő átállás ne eredményezzen drágább fizetési rendszert. A bizottság szerint ennek nem szabad megtörténnie. A SEPA-nak a versenyt kell elősegítenie, és a gazdaságot kell fellendítenie és ez pedig az árakban is kifejezésre kell, hogy jusson. A SZEPÁ-nak az átláthatóságot is növelnie kell, és ez a kereszt támogatást, a rejtett ártámogatást is megszüntheteti, bár néhányan úgy gondolhatják, hogy ez áremelkedést is eredményezhet. Világos kommunikációra van szükség a bankok részéről, világos tájékoztatásra. A bizottság figyelemmel kíséri a SEPA hatását az ügyfelekre, és ezzel kapcsolatban tanulmányokat készített. És egyetértünk azzal, hogy komoly aggodalmak vannak ezzel kapcsolatban, hogy a kártyák drágábbak lesznek, és drágább kártyák jelennek meg a piacon. Vannak kezdeményezések, hogy új páneurópai európai összeurópai kártyák jelenjenek meg, és ez megfelel a versenyhatóságok előírásainak is. Tehát összességében a SEPA egy sokkal hatékonyabb fizetési rendszert kell, hogy eredményezzen, és megfelelő versenyfeltételeket feltételeket is teremtsen. Én nagyon üdvözlöm ezt a az állásfoglalást, és azt, hogy a parlament foglalkozik ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen. Most pedig Jean-Paul Gozé következik a néppárt nevében. Parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr hölgyeim és uraim! Nagyon sok minden elhangzott már erről a témáról. Én voltam a jelentéstevő a parlament részéről az irányelv kapcsán, és 2007-ben első olvasatban elfogadtuk ezt a jelentést. Miről is van szó? A bank szektorban a különböző jogi eszközöket teremtsük meg, hogy a szeparendszert végre megvalósítsuk. a jogi keret pedig a terhelési rendszer bevezetésére és a hitelkártyák bevezetésére és használatára született meg. A bankszektor számára és a fogyasztó számára tulajdonképpen az előnyök megteremtése volt a cél. Azt hangzott itt el, hogy a bizottság igyekezett mindent megtenni, hogy az átállás hamar megtörténhessen, és zöggenőmentesen a fogyasztók számára. Azonban a 2008-as bevezetés óta azt kell mondanom, hogy túl lassan történik az átállás. 2008. októberben az összes tranzakció 1,7%-a zajlik eh, a SEPA rendszerén belül. Éppen ezért az Európai Parlament most azt szeretné, azt kívánja, hogy kerüljön megfogalmazásra egy végleges határidő, amelyre a SEPA rendszere át kell állni. 2012. szeptemberében kívánjuk rögzíteni azt a határidőt, amire az teljes fizetési rendszer, eurófizetési rendszer átérjen a SEPA-ra. Ami a MIFET illeti, van egy illetékes bizottság, amely a kereskedelmet szabályozza, különös tekintettel az átutalásokra, tehát egy legitim tranzakció. Amit el kell kerülni, az az, hogy önkényesen vagy átláthatatlan módon kerüljön sor ezekre a tranzakciókra. Onnantól kezdve, vagy életbe lépnek a jogszabályok. Fontos az etikai kódex, ezeket a szabályokat ismerték kell tenni, mielőtt a teljes átállásra sor kerül. Amennyiben ez nem így történik, akkor sok tagállamban a bankok talán nem kívánják majd alkalmazni ezt az új rendszert, amelyel gúzsba köthetik a szepát. A néppárt és a szociáldemokrata frakció is támogatta és támogatni fogja a jelentést a holnapi szavazás alkalmával. Köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalások keretében Sztárkjevics asszony kap szót elsőképp szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Gazdasági válságban leledzünk, és szükségünk van olyan eszközökre, amelyre a gazdaságot fellendíthetjük. Úgy gondolom, hogy a pénzügyi eszközök fejlesztése forrása lehet az új intézkedéseknek. Ma a fizetési eszközök piacáról beszélünk, és sajnálatosnak tartom, hogy csak nagyon lassan kerülnek átültetésre ezek a jó javaslatok. Sokan technikai jellegű intézkedésekre, technikai jellegű megoldásokra hivatkoznak a bankok részéről. El kell azonban mondanom, hogy ez a technikai műszaki fejlődés, fejlesztés a bankok részéről tulajdonképpen a bankok saját javát szolgálja, hiszen nekik kell a piacaikat modernizálni a fizetési eljárásaikat aktualizálni, és még nagyobb haszonra szertenni. Ugye ez mindig célkitűzés. Éppen ezért a piaci szereplőket hatékonyabban kell motiválni, hogy átálljanak a szepára. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a következő felszólaló következik. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Hölgyeim és uraim, mindenki tudja, hogy az, az egységes eurófizetési térség éppen a KKV-k számára nagyon nagy kihívást jelent. Ők nagyon intenzíven ö, használják a bankkártyákat, és a költségek, amelyek ebből a rendszerből származnak, nagyon-nagyon szerteágazóak és különböznek egymástól. Az átláthatóság egyenlőre még nem adott olyan mértékben, ahogyan azt szeretnénk. Egy válság közepette a vállalkozások, a vállalatok számára támogatásra van szükség. Megfelelő költségekkel motiválni kell ezeket a vállalkozásokat, hiszen akkor hitelekhez juthatnak, és éppen ezért mi is sikra szállunk azért, hogy a SEPA minél hamarabb elterjedjen. Nem csak a KKV-k szempontjából fontos ez, hanem a KKV-k egymás közötti kapcsolatában, is. azt gondolom, hogy hatékonyabban lehetne sort keríteni a fizetések átutalására, tranzakciókra. Köszönjük! Most pedig Vasziliótó biztos asszonynak adom meg a szót. Szerettem volna köszönetet mondani az Ekon szakbizottságnak és Perváns Beres asszonynak, a bizottság elnökének a, divá, a vitáért. A bizottság is támogatja a SEPA bevezetését, amely nem csak egy önszabályzó rendszer lenne, hanem egy olyan kezdeményezés, amely a monetáris és gazdasági unió kiteljesítését és a Lisszaboni stratégia megvalósulását is szolgálja. Úgy gondolom, hogy a célkitűzések világosak. Mégis szeretnék három dologra emlékeztetni. Először is. Korábban már elhangzott, a bizottság nagyon aktív volt a tekintetben, hogy az átállást a szepára felgyorsítsa, azzal is, hogy nyomást gyakoroljon a hatóságokra és azokra a és nyilván a célral, hogy minél hamarabb bevezetésre kerüljön a SEPA rendszer. Erőfeszítéseinket fent fogjuk tartani. Másodszorban el kell mondanom, hogy a parlament érdekét értjük, hogy egy határidőt nevezzünk meg, mégis úgy gondoljuk, hogy nem jött el az ideje annak, hogy konkrétan végső határidőt szabjunk. Elindult a fejem folyamat, és meg vagyunk arról győződve, hogy terepmunkára van szükség, úgymond, ahhoz, hogy itt valóban megtörténjen a teljes átállás. A harmadik dolog, megerősíthetem, hogy a bizottságban a MIF kompatibilitás vonatkozásában támogatást nyújtunk. Tudjuk, hogy nagyon kevés már az idő, hogy a SZEPA közvetlen terhelési rendszer életbe lépjen, 2009. novembere elhangzott már, mint határidő. Egy dologra szeretném még egyszer felhívni a figyelmet. Az iránymutatás csak akkor adható meg, hogyha az ipar is támogat bennünket, teljesen konkrét elképzelésekkel, arra vonatkozóan, hogy az üzleti modellek majd hogyan tudják alkalmazni ezt a rendszert. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Köszönjük a biztosasszonynak. A büró azt a az utasítást kapta, hogy holnap legyen a szavazás erről a napirendi pontról. Így fogunk eljárni. Most pedig rátérünk napirendünk utolsó pontjára, amely egy állásfoglalásra irányuló indítvány, amit a külügyi bizottság fogalmazott meg, a sri lankai humanitárius helyzet romlásáról. Megvárjuk, amíg elhelyezkedik a biztosasszony. Akkor el is kezdhetjük a vitát azzal, hogy megadjuk a szót.